il presidente az elnök Buongiorno. Jó napot kívánok! Nagyon olyan intim itt a hangulat. Megnyitom a, szava, a ülést. Van egy bejelentésem. A Libel szakbizottság úgy döntött, hogy intézményközi eh, tárgyalásokat tart a 69.4-es cikk értelmében a szervezeti szabályzatra hivatkozva. Ezt egyébként megjelentettük a plenáris weboldalán is, és a mai ülés jegyzőkönyvében is szerepelni fog. A 69.2 kettes cikk alapján a minimális küszöbértéknek megfelelő számú um, parlamenti képviselő kérheti ennek a döntésnek a megszavazását a plenáris ülésen. Amennyiben év, mai éjfélig nem irány, erre irányuló kérés nem érkezik hozzánk, akkor megindulnak az intézményközi tárgyalások. Most pedig következik a napirend. dell'onorevole Gardini. Gardini asszony jelentése lesz az első, ez pedig a polgári védelmi mechanizmus. Töktön meg is adom a szót a jelentéstevő asszonynak. Gardini asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai napom nagyon szép történetet fogalmazunk, megírunk le az Európai Unió történetéből, és ezért szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik segítették ennek az eredménynek az elérését. Társjelentéstevőkre gondolok, és az egész parlamentre, aki bebizonyította azt, hogy eléggé rugalmas tud lenni, és képes arra, hogy a célokat ne tévessze szem elől, a polgári védelmi mechanizmus megerősítésén keresztül képes volt még akár saját magán is felül vagy túllépni, mert voltak olyan tagállamok, akik ebben a dologban az Európai Unió a beavatkozását látták. Viszont az Euróbarométer felmérései alapján az átlagpolgárok nagyon is szeretnék Európát a polgári védelemben aktívabbnak látni, akkor, amikor katasztrófák helyzetéket kell megoldani, mert gyakran az történik, hogy a nemzeti vagy helyi erők ezeket egyedül képtelenek megoldani. Gondolok például a nyári erdőtűzekre, Portugália, Görögország példáját említeném, rengeteget szenvedtünk, sok, több száz életet követeltek ezek a borzalmas események, és hatalmas volt az anyagi kár is. Annak ellenére, hogy Európában már akkor is volt polgári védelmi mechanizmus, mechanizmus, mégis képtelenek voltunk egyszerre több fronton megfelelni. Ezért gondoljuk azt, hogy fontos az, hogy egy évvel az Európai Bizottság közleménye után, és ennek egyébként ebben egyébként szeretném megköszönni Stylianides biztos fellépését is, sikerült megalkotni azt az eszközt, amelyre szükségünk volt. A rescue-ra gondolok. Mi is ez a rescue? Ez egy új eszköz, amelyet további forrásokból fogunk finanszírozni, ahhoz képest, amelyek már korábban is megvoltak, és amelyek már korábban is a tagállamok rendelkezésére álltak. A Rescue lényege az, hogy megerősítsük a válaszadási képességünket ott, ahol arra leginkább szükség van. Természetesen nem csak erről van szó, az előkészítést is meg kell alapoznunk, illetve a megelőzésre is oda kell figyelnünk, és az Európai Unió ebben segít a tagállamoknak, akár a természeti katasztrófák megelőzésében, akár pedig, ahogyan sajnos meg is történhet, olyan esetekben is, amikor emberi károk, vagy balesetek történnek, akár radiológiai, nukleáris, vagy vegyi problémák. A tűz megelőzése is nagyon fontos környezetvédelmi szempontból is, hiszen rámutattak a tanulmányok arra is, hogy gyakorlatilag 20%-áért felelősek a CO2 kibocsátásnak ezek az erdőtüzek, tehát ezért is nagyon fontos a megerősített együttműködés támogatása. Olaszként szeretnék e, emlékezni egy olyan személyre, Giuseppe Zamberlettire, aki tavaly, illetve aki január 26-án halt meg, és aki az olasz polgári védelem atya, egy kicsit az európai polgári védelem atya is, úgyhogy szeretném neki szentelni ezt a munkát, és a mai napot is, mert sikerült nem csak egy Erasmus jellegű eszközt létrehoznunk a már meglévő együttműködés megerősítése érdekében, de az is fontos, hogy ezeknek a polgári védelmi erőknek a kiképzése is hasonló alapokon működjön, és elismerjük azokat a személyeket, akik az Európai Unió különböző országaiban a polgári védelem területén nagyot alkotnak, őket is ismerjük el. Úgyhogy én is szeretnék Zamberlettire emlékezni. Ő mindig támogatott bennünket is, és én azt gondolom, hogy most ő is ennek a nagy eredménynek minden bizonyal örül. Köszönöm szépen, Gárdini asszony, én is szeretnék Zamberletti úrra nagyon pozitívan emlékezni. én is jól ismertem őt. Cofko úr következik. Grazie, signor Presidente. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, uvaženi povjereniče, na početku bih željela... Tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy fejet hajtsak Gardini asszony előtt, kiváló munkát végzett. Nagyon sokat dolgozott a polgárvédelmi mechanizmus létrehozásán itt az Európai Unióban. Ezen kívül Sztirendész biztos úrnak is köszönettel tartozom. Jelentéstevője voltam ennek a véleménynek, és ragaszkodtam hozzá, hogy a nemzeti kapacitásokat megerősítsük. A polgárvédelem területén a különböző országok polgárvédelmi mechanizmusainak egymást ki kell egészítenie. Az unió célja pedig az, hogy a kockázatot megelőzzük. Ahogyan elhangzott, nagyon sok erdőtűz pusztított az elmúlt években Dél-Európában, és valóban szükség volt arra, hogy erre reagáljunk. Azok az országok, amelyek nem tudnak teljes mértékben részt venni ebben a mechanizmusban, azoknak is szükségük van némi forrásra a közlekedés, illetve szállítás segítésére. Ez rendkívül fontos Horvátország szempontjából, és rendkívül fontos a preventív megelőző intézkedések szempontjából. Ezen kívül Lehetővé kell tenni azt, hogy a tagállamok ellenőrzésük alatt tartsák az, a saját országukban történő fellépéseket. Szeretnék köszönetet mondani a mechanizmus létrehozásáért, hiszen ez segíti az állampolgárok. Most pedig hallgassuk meg a biztos Stylianidis urat. Öné a szó, és szeretném megköszönni, hogy eljött a mai napon ide az e- Európai Parlament plenáris üléstermébe. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves képviselő. Én kicsit év, több mint egy évvel ezelőtt szóltam önökhöz, bemutatva azt a javaslatot, amelynek cél, hogy erősítsük az Európai Unió polgárvédelmi mechanizmusát. Ma pedig egy évvel később a parlament most szavaz erre a leg, eddig legnagyra törőbb polgárvédelmi rendszer, amely valaha is létezett az Európai Unióban. Ma a parlament olyan dologra szavaz, dologról szavaz, amely politikai értelemben elképzelhetetlen lett volna még csak néhány évvel ezelőtt is. Barátok között őszinte leszek. Nagyon-nagyon nehéz és kemény feladat volt meggyőzni a tagállamokat arról, hogy elfogadják ezt a projektet. Ám végső soron sikerre jártunk abban, hogy ezt az ambiciózus közös tervet jóvá hagyjuk közösen. Ma pedig emiatt nagyon büszke vagyok arra, hogy európai vagyok, európai polgár. Szeretném kifejezni mindenek előtt őszinte hálámat a jelentéstevő asszonynak, Elizabeth Gardini asszonynak, a vezető szerepért, amelyet magára vállalt, és persze Hálával tartozom minden képviselőnek, kollégának. Zeven az Ofka képviselőknek, kedvő kollégámnak, Fernandes úrnak, és mindenki másnak. Az összes frakcióbeli jelentéstevőnek és árnyék előadónak, és persze a maguknak a parlament frakcióknak is hálás vagyok, és a parlament egészének azért, hogy hatalmas többséggel támogatta ezt a úttörő kezdeményezést. Kedves kollégák, az önök politikai támogatásával a legközelebbi erdőtűz szezonra a mechanizmus már föláll és valóságos segítséget nyújt, és köszönöm azt a közös célhoz való elkötelezettségüket, amelynek célja, hogy megvédjük állampolgárainkat, életeket mentsünk, és megmentsük az emberek megélhetési forrásait. Helyesen ragaszkodtak arra, ahhoz, hogy garancia jön létre azonnali hozzáféréssel a katasztrófa sújtottak számára, és ma szorosan együttműködünk már a tagállamokkal, hogy elindítsuk a lehetőek hamarabb az úgynevezett Rescue átmeneti szakaszt, hogy a megfelelő kapacitások felálljanak, addigra, mire az esetleges erdőtüzek Európában ez évben, még 2019-ben elindulnak. A tagállamoktól érkezett visszajelzések eddig nagyon pozitívak voltak. Meg kell köszönjem a tagállamoknak is e pozitív módszertant. Ám ne legyenek illúzióink. Természetesen katasztrofák nem szűnnek meg, épp ellenkezőleg egyre gyakrabban és esnek meg, és egyre intenzívabbá válnak a klímaváltozás miatt. Ez nem újdonság, ez már most folyik, és ezzel, ezzel meg kell birkozzunk a, a klímaváltozás új jelenségeivel. Mi arra törekszünk a reszk EU-val, hogy jobban felkészítsük magunkat arra, hogy a klímaváltozásból adódó katasztrófákra gyors és megfelelő választ adjunk. Ezzel az új jogszabályjal nagyobb hangsúlyt is fektetünk a prevencióra, a felkészültségre. Az Európai Parlament nagyon világosá tette, hogy prioritás. Ez és megtettünk mindent annak érdekében, hogy olyan rendszert indítsunk el, amely több támogatást nyújt a tagállamoknak, információ cserére, az egymástól való tanulásra. Kedves kollégák, ma szerényen, de ünnepelhetjük egy új korszak indítását az európai polgári védelem területén. Európa arról szól, hogy megvédi polgárait, és ezzel tartozunk is a polgároknak. És azzal zárnám, hogy még egyszer leszögezem, mindannyian büszkék lehetünk erre az eredményre, és nagyon szépen köszönöm az elkötelezettségüket, a munkájukat és a figyelmüket. Köszönöm. Most pedig eh, a Büdzsé Szakbizottság nevében Fernándes képviselő következik. Európa Fontos, hogy védje az európai embereket, az európai életeket, ez kell, hogy legyen a prioritás számunkra. 2017-ben Portugáliában borzalmas tragédiák történtek, több mint száz személy vesztette életét ezek során ez pedig egy olyan dolog, aminek soha nem szabad megismétlenie. Ez az új mechanizmus is bebizonyítja azt, hogy az Európai Unió szolidáris, és bebizonyítja azt is, hogy egyedül nem lehet túl sokra menni, inkább a szuverenitás megosztásán keresztül bizonyos területeken, például a polgári védelemben. Így lehet megerősíteni az államok teljesítő képességét. Én azt gondolom, hogy a tagállamoknak is ebben részt kell venniük, még inkább, és a polgári védelem egy nagyon jó megoldás mindezekre. Van itt azonban egy másik aggály is. A pénzügyminiszterek a gyakorlatban nem hittek ebben, és 200 millió eurót kértek, pedig ez 2019-re és 20-ra nézve egész egyszerűen nevetségesen alacsony összeg. Itt alá kell húznunk azt is, hogy Krisztus Tiljanides úr rendkívül fontos munkát végzett, és Gárdéni asszony is. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak meg kell védeni az emberi életeket, úgyhogy fontos, hogy ez létezzen. Köszönöm szépen. Mlinár képviselő következik. És ezzel következnek a frakciók. gambuszul lesz az első másfél percben. Kérem, hogy mindenki tartsa be a az előírt időt. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos. Európát a szolidaritáson keresztül lehet felépíteni, illetve a népek közötti testvériségen. Ez egy olyan elve, amely ma jobban, mint bármikor máskor kell, hogy jellemezzen bennünket itt Strasbourgban is. Az alapoktól kell felépíteni mindezt olyan elvek alapján, hogy próbáljunk meg segíteni egymásnak. Láttuk ezt hogy Portugáliában és Galíciában is 2017-ben milyen borzalmas erdőtüzek voltak, ugyanakkor legyünk őszinték saját magunkkal szemben is, amikor Európa nem képes választ adni, olyankor még nagyobbá válik a probléma. Ezért is gondolom azt, hogy a polgári védelmi eszköz egy jó eszköz, és ezt majd a szolidaritási testülettel együtt is működtetni lehet. Ezen keresztül is büszkék lehetünk arra, hogy európaiak vagyunk, mert az egységben van az erő, és jobban meg lehet így oldani az előttünk álló kihívásokat. Ezért is szeretném megköszönni Gárdéni asszonynak a munkáját, rendkívül nagy munkát végzett ebben a dossziéban. Jó az eredmény is, és azt hiszem, hogy ennek a mechanizmusnak nagyon közvetlen hatása lesz a jövőben az európai társadalmokra. Köszönöm szépen. E az SND nevében következik Andrulakis képviselő Nikos két és fél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az elmúlt pár esztendőben az Európai Unió sok állampolgára úgy gondolja, hogy az intézményei hasznavehetetlenek, vagy pedig ellenségesek. Azt látjuk azonban, hogy sikerült egy polgárvédelmi Európai Uniós mechanizmus létrehozni, amely egy valós szolidaritási eszköz az állampolgárokat szolgálja, támogatja azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak, illetve a környezetvédelmi etikai normáknak is megfelel. A portugál erdőtüzek óriási katasztrófát okoztak, de ki gondolta volna, hogy mielőtt megkezdődnek a tárgyalások, még egy katasztrófa sújt le Európába, Aténon, Atén mellett több mint száz halálesetet követelve. Ezek az események egyértelművé tették, hogy egyértelmű és megfelelő reakcióra van szükség. Az éghajlatváltozás maga után vonja azt, hogy állami szinten megfelelő felkészültségre van szükség. Egyedül ezt nem tudjuk megoldani. Országonként a fellépés nem kielégítő, össze kell fognunk, nagyon hosszú az út, lesznek akadályok, azonban összefogással egy olyan Európáért kell küzdenünk, ahol a szolidaritás bizony költségekkel jár. Vannak olyanok, akik erre nem állnak készen, ezeket nem, arják, nem akarják megfizetni. Az államközi szolidaritás rendkívül fontos. Ez a mechanizmus óriási eszköztárral rendelkezik, gépjárművekkel, illetve repülőkkel, és ennek a hátterében az Európai Uniós források állnak. Ez pedig azt jelenti, hogy egyetlen ország nem marad le, egyetlen ország nem marad le a felkészültségi szintről sem illetve a felszerelés javítására az Európai Unió 75%-ban forrásokat biztosít. Görögországban a válság idején bizony nagyon nagy problémát jelentett az, hogy a katasztrófákra, a környezetvédelmi katasztrófákra reagáljunk, hogy, hogy ez a mechanizmus rendkívül fontos. Továbbra is a szolidaritás útján kívánunk járni, elutasítottuk az eredeti javaslatot, amely büntetné azokat az országokat, amelyek gyakrabban lépnek föl az eszköz keretében a mechanizmus felhasználásával. Tervünk az, hogy a már meglévő nemzeti terveket kiegészítsük, minden országnak biztonságban kell magát éreznie, azt kell érezni, hogy az Európai Unió segíti, gyakorlati formában segítséget nyújt. Köszönöm. Köszönöm, Gerike úr következik másfél percben. ja, Igen. A konzervatív frakció nevében Gradini asszony szeretném önnek, parlamenti és a bizottsági kollégáknak gratulálni azért, hogy kidolgozták ezt az intézményközi megállapodást, amely minden követelésünket ö, tükrözi, és hogy szoros együttműködéssel végrehajtották ezt. Ezáltal a tagállamok számára lehetővé válik, hogy segítséget kérjenek akkor, ha saját forrásaikat kimeríti egy-egy katasztrófa, mint ahogy történt múlt nyáron az erdőtüzek esetében. Reméljük, hogy ezen, erre a nyárra már például különleges oltórepülőgépek lesznek mozgósíthatóak akkor, hogyha erdőtüzek törnek ki Európában. Azt gondoljuk, hogy jól sikerült együttműködés jött létre, amely korábban ritkán alakult ki, és a katasztrófavédelem olyan téma, ahol a legjobb gyakorlatok cseréje is fontos, és mi itt Európában a világszerte is felelősséget viselünk. Köszönöm szépen, értem meg ki képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. és köszönöm Gárdéni asszonynak a kiváló jelentést és a sok munkát, amelyet belefektetett. Rendkívül jó dolog az, hogy végül a civil, a polgári védelmi mechanizmus létrejött, és hogy továbbra is az EU tagállamok viselik a fő felelősséget, és az EU pénzek, az EU költségvetés csak utolsó mencsvárként lép be. Egyetlen tagállam sem szabadulhat meg a polgári védelem kötelezettségétől, és teheti azt át az Európai Unióra, mert ez veszélyes és felelőtlen lépés volna. Hiszen jól tudjuk, ha katasztrofa tör ki, akkor azonnal és gyorsan kell cselekedni helyben, hiszen az első pillanatok a legfontosabbak a védekezés szempontjából, ha, ha, ha várunk, és csak várjuk, hogy majd egy másik országból jöjjenek polgárvédelmi erők, oltani vagy, vagy menteni, hát akkor az úgy hatalmas károkkal jár. És persze a prevenció a legfontosabb, jobb megelőzni a bajt, mint orvosolni. Az EU-nak azonban fontos szerepe van, valóban, és támogatnia kell a tagállamokat, a prevenció területén csak úgy, mint a katasztrófára adandó válaszban és az erre vonatkozó kapacitások erősítésében, valamint a felszerelések interoperabilis megszervezésében. De minden tagállam mint mondottam, maga kell, hogy vállalja a felelősséget, hogy megfelelő eszközöket szerezzen be a katasztrófa elleni harcra, de az koordináció, az együttműködés rendkívül fontos. Említették többen az erdőtüzeket, és itt is a legfontosabb a prevenció. Annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket az erdőtüzeket. Papa Dimulis képviselő következik egy percben a Gójétól. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ez a téma a jó hírek közé tartozik, az európai intézményeknek hála, és szerencsére ez bekövetkezett, hála Stinelius biztos úrnak, illetve a tanács és a bizottság nyomásának. Γιατί ήρθαν και τα γεγονότα να βοηθήσουν. Τα az ellenállással szembe mentünk, a tanács vonakodását sikerült megtörni a bizottság segítségével. A portugál erdőtüzek halálos katasztrófát okoztak, illetve Görögországban erdőtüzek, áradások voltak, Olaszországban pedig földrengések. Nagyon sok ember életét követelték ezek a katasztrófák. Svédországban is erdőtüzek törtek ki, amelyek Európa északi részét sújtották. Mindenki megértette, hogy nem csak a délnek kell szembenézni ezzel a kockázattal. Ki kell egészíteni az Európai Uniós tagállamok erőfeszítéseit európai eszközökkel azért, hogy jobb Európát kovácsoljunk. A végső javaslat sokkal jobb, mint az eredeti volt, hála az Európai Parlamentnek. Megfelelő irányba haladnak a dolgok, ezért gratulálok. Köszönöm szépen, meghallgattuk a frakciókat, most pedig néhány további hozzászóló következik. Mandl úr az első másfél percben. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Hölgyeim és uraim, a tél Ausztriában eh, rávilágított arra, hogy a polgári védelem, a tűzoltóság nagyon jól felkészült eh, szolgálatok helyi szinten, regionális szinten is. Láttuk azt, hogy milyen nagy erős hóesés volt. Mi azonban uniós szinten ki kell mondjuk azt, hogy ne külső segítségtől függjünk olyan nagy katasztrófák esetében, amelyek előre nem jelezhetőek, és amelyek Európa régiókon túlmenő részeit sújtják. Ezért is gondolom azt, hogy a nemzeti polgári védelmi mechanizmus nagyon jó dolog, és mi itt a parlamentben szerintem tovább tudtuk javítani ezt a rendszert, kevésbé központosított és kevésbé bürokratikus, és örülök annak is, hogy az osztrák elnökség alatt sikerült ezt az eredményt elérni. Most a parlamenten a sor, a parlamentnek kell rábólintania erre az anyagra. Ereinte úgy terveztük, hogy központi vezetés lesz, most inkább az együttműködést próbáljuk elősegíteni, regionális és helyi szinten is. Az osztrák példa ilyen szempontból rendkívül beszédes volt, mert rámutatott arra, hogy a helyi erők milyen mm, nagy munkát tudnak elvégezni. Köszönöm. Carlos Zorinyó következik. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a mechanizmus, uniós szinten kell ezt létrehozni, ennek köszönhetően az Európai Unió jobb, koordináltabb és integráltabb választ tud majd adni a katasztrófákra. Egész Európában voltak ilyen katasztrófák az elmúlt időszakban, és ez hát a jelenlegi mechanizmust finoman szólva próbára tette. A szolidaritás nem hiányzik a kulcsfontosságú időszakokban, inkább a források hiányoztak, Úgyhogy ezen a mostani új eszközön keresztül egy sürgős problémára tudtunk választ adni, és azt hiszem, hogy így konkrétá is lehet ezt tenni. Gratulálok még egyszer a jelentéstevőnek, a szolidaritás, illetve a felelősségmegosztás révén az Európai Unió jobb szolgálatokat tud majd adni a állampolgárainak a kockázatok felmérése, illetve a meglévő a nemzeti eszközök megerősítése a cél. A konkrét műveletek nem szabad, hogy politikai nehézségek áldozatává váljanak, például a 2021 és 2027 közötti pénzügyi időszakra vonatkozó tárgyalások nem szabad, hogy alássák ezt a mechanizmust. Ez egy fontos prioritás, és a mechanizmus finanszírozását biztosítanunk kell. Ha ma jelentetnénk meg mindezt, már akkor is túl késő lenne, úgyhogy elfogadhatatlan lenne az, hogy még a jogalkotási ciklus alatt ne hirdessük ki mindezt, mert hát a rescue most azonnal van szüksége az embereknek. Köszönöm, Ferreira képviselő következik, köszönöm szépen. Nagyon pozitív, és jó az, hogyha a nagy természeti katasztrófákra közös választ tudunk adni. Ez a fajta közös megközelítés az erőfeszítések megosztásán kell, hogy álljon. Az Európai Unió persze nem tette meg mindazt, amire lehetősége bizz, lehet, volt. A portugál erdőtüzek is bebizonyították azt, hogy milyen nagy problémáról van szó, és nagyon aggaszt bennünket az is, hogy további megszorításokat akarnak eszközölni a természeti katasztrófák védel, tehát a természeti katasztrófák elleni védelemben. Hát persze a természetek katasztrófákat nem lehet tudni előre, és nem lehet tudni azt se, hogy hol fognak lesújtani. A legfontosabb az lenne, hogy tegyük meg azt, amire szükség van, és hogy tartsuk meg nemzeti szinten a központot. Ez a supranacionális megoldás, amit az Európai Unió javasol, nem jó, mert ezen keresztül sokkal több problémát lehet megoldani. Köszönöm, a Catch the Eye következik. Cabezon Ruiz asszony az első. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szeretném ennek a mechanizmusnak a beindítását ünnepelni, szolidarisabb lesz ettől Európa, és minimalizálni tudjuk a nagy természeti katasztrófákat. Külön szeretném megköszönni azt, hogy a szolidaritási alapot módosítani tudtuk, mert ezen keresztül forrásokkal is el tudjuk látni a polgári védelmet. Nagyon örülök annak is, hogy a környezetvédelem kérdését is komolyan vettük, és hogy a környezeti károkat is ki lehet javítani ennek köszönhetően. Fontos lenne a kalkulációk alapján a nem a régió teljes GDP-jét nézni, hanem az egyfőre eső GDP-t, és azt hiszem, hogy ez lenne a megfelelő megközelítés, úgyhogy a, ezen keresztül a szegényebb régiókat is megfelelőbb segítségben lehet nyújtani. Szinergiákra van szükség, ugyanakkor mm, gratulálunk ehhez az egész anyaghoz. Köszönöm szépen, Máriász képviselő, egy percben. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A természeti katasztrófák sajnos napirenden vannak az Európai Unióban. Természetesen ennek hátterében az éghajlatváltozás áll. Nagyon súlyos katasztrófákkal kellett számolnunk, például az Atén melletti katasztrófák, áradások, ahol több mint százan veszítették életüket. Aztán az erdőtüzek Portugáliában, a földrengés Olaszországban, Mindezek a katasztrófák rengeteg emberéletet követeltek, és nagyon jól mutatják, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy polgárvédelmi mechanizmusra, amely tényleg követi a szolidarizmus elvét. Lépések történtek tehát a megfelelő irányba. A tagállamoknak is meg kell érteniük, hogy nem lehet büntetni azokat az országokat, akik akik a mechanizmushoz fordulnak. Sajnos természeti, a természeti katasztrófák miatt szükségük van erre a mechanizmusra. Megfelelő fellépésre van szükség, hogy segítsük ezeket az országokat. Ezek pedig az európai déli országok. Prego, Karin, un minuto. Haldenbach képviselő egy percben. Herr Präsident, die heutige Diskussion zeigt wieder... Tisztelt elnök úr, a mai vita ismét rámutat arra, hogy a természeti katasztrófák elleni védelem egy multidisziplináris kérdés. Ez a képzésről, a tervezésről, a megelőzésről szól. Minden szempontból föl kell készülnünk ezekre a katasztrófákra, megfelelő monitoringot kell felállítani. És azt hiszem, hogy a mai fellépés, az Európai Uniós Polgárvédelmi Mechanizmus fölállítás egy óriási hozzájárulás ahhoz, hogy megmutassuk, Európa közösen lép föl akkor, amikor katasztrófa sújt rá. A régiók, a hely, helyi önkormányzatok nem maradnak magukra. Európa készen áll forrásokkal, eszközökkel, és segítséget nyújt, fellép ott, ahol természeti katasztrófa vagy ember által okozott katasztrófa következik be. Minél gyorsabban, minél hatékonyabban. Köszönöm szépen. Ropé képviselő. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų klausimas yra pakankamai. Köszönöm szépen nagyon fontos kérdésről vitázunk, és vannak olyan esetek, amikor egyetlen egy tagállam egyedül nem tudja megoldani ezeket a problémákat. Például, amikor a Dasztrovói Fehér Oroszország beli atomerőműről beszélünk, ezzel kapcsolatban pontosan tudjuk azt, hogy a felépítése úgy történt, hogy megsértették a nemzetközi standardokat. Ez pedig ráadásul 20 kilométeren van az unió külső határától, tehát ez egy óriási veszélyt jelenthet, egy potenciális veszélyt jelenthet az Európai Unióra nézve is. Az Európai Bizottságtól szeretném megkérdezni azt, hogy vajon az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy Belorussziát rá kényszerítse arra, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek eleget tegyen. És hogy vajon az Európai Bizottság kíván-e tenni valamit annak érdekében, hogy a jövőbeli katasztrófa áldozatait segítse? Köszönöm szépen. Hosszú a tárgyalások után végre megérkezett az a döntés, amelynek révén meg tudjuk erősíteni az uniós polgári védelmi mechanizmust. 2017-ben, 2018-ban borzalmas természeti katasztrófák, erdőtüzek és áradások tették ezt próbára. Ez egy önkéntes alapú mechanizmus, és a résztvevő országok között koordinációt hajt végre az EU annak az országnak az érdekében, amely kérte a segítséget. Gyorsabban lehet és hatékonyabban fellépni a katasztrófák ellen, annak köszönhetően, hogy jobban meg lehet egymással osztani a polgári védelmi eszközeinket. Az Unió parlamentje a Rescue-val kapcsolatban azt kérte, hogy fel lehessen tölteni ennek a forrásait, és az adott országok, tehát például az erdőtüzekkel érintett országoknak tűzoltó egységeket, illetve orvosi egységeket fog küldeni nagyon hamar. Köszönöm szépen, és gratulálok. Utolsó felszólaló a biztos lesz, illetve hogy először még Caputo úr, utána Stiljanidis biztos, és végül Gardini úr. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Amikor két évvel ezelőtt útjára indítottam ezt a kezdeményezést, akkor óriási ellenállásba ütköztem a tagállamok részéről. Tisztában voltam azzal, hogy a nagyobb kapacitás rendkívül fontos. Tudtam azt is, hogy több pénzügyi forrásra van szükség, ez is rendkívül fontos. Tisztában voltam azzal is, hogy a katasztrófa kezelési keret javítása rendkívül fontos számomra, és most rájöttem, hogy önök számára is. Az a legfontosabb, hogy mit tudunk elérni a rescue Az európai szolidaritást megerősítjük, hatékonyabbá tesszük, hatásosabbá és kézzelfoghatóbbá. Közelebb hozzuk az állampolgárokhoz, és ez a legfontosabb. Különösen a mostani időben, amikor a közös európai projektünk megkérdőjeleződik sajnos nagyon sok oldalról, illetve közelednek az Európai Uniós választások. Nagyon fontos, hogy ebben a pillanatban valóban egy olyan Európát hozzunk létre, amely védelmet nyújt, amely életeket ment, ahogyan ezt ígértük. Óriási vívmány ez, és ezért még egyszer köszönetet mondok. A tanácsom azonban a következő. Ez az első nagy lépés. Folytatnunk kell a munkát, fejleszteni kell az európai polgárvédelmi mechanizmust ki kell terjeszteni más területekre, például az orvosi és a gyógyászati területekre. Köszönöm szépen. Stylianidis, adesso la relatrice, onorevole Gardini. Prego. Most Gardini asszony következik, köszönöm szépen. Meghallgattam mm, az összes felszólalást, és ez is azt mutatta, hogy valóban azonos célok mozgatnak bennünket, az összes frakciót, az összes parlamenti képviselőt is, és az együttműködés rendkívül fontos. Sokat gondolkoztam azon is, hogy milyen sok utat tettünk meg az elmúlt jogalkotási ciklus óta, amikor sikerült a megelőzés gondolatát beépíteni ebbe a rendszerbe. Ma ez már integrális részét képezi, sőt prioritásnak mondanám a polgári védelmi mechanizmuson belül. Tehát nagyon nagy utat tettünk meg, és ez optimistává tesz engem, Ugyanakkor köszönöm, hogy Stylianides biztos utalt arra is, hogy milyen nehéz volt bizonyos tagállamokat meggyőzni. Van itt egyfajta szégyenlősség bizonyos országok részéről, hogy elfogadják azt, hogy segítségre van szükségük. Szerintem fontoljuk meg azt, hogy mi is történt, amikor Japánban a fukushimai tragédia kapcsán nem állt készen, Japán se ennek a borzalmas katasztrófának a kezelésére, pedig Japán az egyik legjobban felkészült ország a világon. Európa véd, Európa segít, ez egyre erősebben jelen van a köztudatban is, és a biztos javaslatának, a parlament munkájának köszönhetően, és hát a tanács munkájának köszönhetően is sikerült egy olyan mechanizmust létrehozni, amely biztonságosabbá teszi Európát. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt az átmeneti időszakot is megvalósítani, ez pedig felkészülési időt ad nekünk a, még a nyár beköszönte előtt, mert hát azt láttuk, hogy a legborzalmasabb katasztrófák sajnos nyáron történnek meg, ilyenkor van a legtöbb emberi életveszteség is, főként az erdőtüzek miatt. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, és azok után, hogy Zamberlettinek utal, tehát hogy ő neki szentelem ezt a mai napot, szeretnék azokra az emberekre gondolni, akik a biztonságunkat garantálják, a polgári védelmi erőkre gondolok, a tűzoltókra, és arra a sok-sok önkéntesre, aki rengeteget dolgozik ezen. A polgári védelmi mechanizmusnak rendkívül sok formája van, ezért is volt olyan nehéz a definíciót kialakítani, de azt hiszem, hogy az érzések szintjén azonos dolgokat gondolunk, és ez mindenképpen egy fontos építőköve lesz Európának, egy olyan Európának, amely szolidáris, amely véd bennünket, és amely az emberek mellett áll. Még egyszer köszönöm szépen, és jó munkát mindenkinek! Köszönöm szépen, Gárdini asszony. Ezzel lezártnak tekinthetjük ezt a napi rendi pontot. Természetesen én is gratulálni szeretnék a dosszién dolgozó összes képviselőnek és a jelentéstevőnek. Most pedig a napi rendünk szerint következik Gutaland képviselő a jelentése, ez a peszticidek fenntartható használatára vonatkozik. Gutaland képviselő nincs itt ma, úgyhogy helyette meghallgathatjuk Dalli képviselőt. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr, üdvözlöm Önöket, kollégák. Hadd kezdjem egyenest azzal, hogy megköszönöm Jütelant képviselőtársamnak a munkát, amit beletette a jelentésbe, hogy említette, nem tudott ma eljönni, Jüte, de, de nagyra értékelem azt a munkát, amelyet ő és az árnyékelőadók ebben a témában kifejtettek. Egyike vagyok azoknak, akik erősen hisz abban, hogy a mai intenzív pesticid használat Európában nem fenntartható már. A fenntarthatatlan használata ezeknek az anyagoknak olyan kihívást jelent, amely fenyegeti a környezetet, meg az emberi egészséget is. Súlyos hatása lehet azokra a gazdákra, akik ilyen termékeket használnak, meg általában a fogyasztókra, akik veszélyes anyagokkal kerülhetnek érintkezésbe akár az iskolódvarokon, akár máshol. A pesticid irányelv olyan tevékenységeket irányoz elő, amelyek segíthetik Európát abban, hogy fenntartható módon használja a peszticideket. Ám azt teljesen világos, hogy a tagállamok nem hajtják végre ezt a jogszabályt a megfelelő módon. Olyan helyzetnek vagyunk tanúi, ahol is az európai peszticid felhasználás folyamatosan nő a 90-es évek óta már. És elég furcsa mód, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a mezőgazdaság fenntarthatósága probléma, és hogy a peszticidek alacsony dózisban használhatóak. Nem láttuk, hogy csökkent volna a peszticidek felhasználása az elmúlt években. Bár bizonyos előrelépés érzékelhető, például a szóró felszerelések ellenőrzésével, a képzések és a tanúsítványok rendszerével segítve a legjobb a jó gyakorlatok terjesztésében, az alternatív technológiák felvétele bizony nem nagyon halad. Mi több, nincsenek világos, mérhető célok, az egyes tagállamok nemzeti cselekvési tervében sem. A legtöbb ilyen terv pedig nem is nagyon specifikálja azt, miképpen lehet ezeket a célokat, ha vannak is, elérni. Erősen úgy érezzük, hogy nem nincs előrelépés az integrált peszticid felhasználásban. Komolyan kell venni ezt, mert az európai állampolgárok egyre inkább aggódnak, és szeretnék, hogyha a peszticidektől való függőség csökkenne. Európa gazdái ugyanakkor persze joggal bírnak arra, hogy olyan anyagokat és technológiákat használjanak, amelyek nem fenyegetik saját egészségüket, és amelyek nincsenek negatív hatással a környezetre, meg az ő területeikre birtokaikra. Olyan ösztönzőkre van szükség, amely segíti a változást, hogy a gazdák megfelelő beszédeket használjanak, és fenntartató nem vegyi megoldásokra törekedjenek. A szocialista frakció számára prioritás az, hogy az Európai Unió és minden tagállama növeljék erőfeszítéseiket a pesticidek fenntartható felhasználása irányába, fáradhatatlanul kell dolgoznunk azon, hogy nem mérgező környezet, nem toxikus környezet jön létre, ahol az emberi egészség és az okrisztéma teljes védelmet kap, és bizony a mai széleskörű pesticidfelhasználás ennek árt. Arra kell törekednünk, hogy a tagállamok tartsák vállalásaikat, a gazdák, az állampolgárok, fogyasztók és a környezet is hasznát lássa azoknak a fenntartható alternatív módszereknek, amelyek rendelkezésre állnak. A fenntartható pesticid felhasználás és az irányelv betartása kulcsfontosságú abban, hogy biztosítsuk, hogy ez a változás valóban megtörténje. Végül, tudom, nagyon jó együttműködés alakult ki a felelős árnyék előadók között, és Juta nevében szeretném megköszönni az összes frakcióbeli kollégának azt a konstruktív munkát és értékes támogatást, amelyel Juta munkáját segítették, a mai nap későbbi szakaszában lesz alkalmunk világos üzenetet küldeni minden tagállam számára, mely mutatja, hogy mi a állampolgárok mellett állunk az Európai Unió egészében, és azt várjuk a tagállamoktól, hogy gyorsítsák fel tevékenységüket, annak érdekében, hogy a pesticid felhasználás fenntarthatóvá váljon Európa egészében. Köszönöm szépen, Ribéro képviselő következik a mezőgazdasági bizottság részéről. do trabalho dos nossos agricultores e da seriedade política do que aqui fazemos. Szeretnék megköszönni én is a munkát. Nem csak a mezőgazdaságról van itt szó, hanem a politikai megoldások lehetőségéről. Felelősebben kell a pesticidekkel dolgoznunk, és a gazdák is hozzá kell járuljanak a maguk ele- eszközével ahhoz, hogy a környezetet megvédjük. A dokumentum a mezőgazdaságot azonban fő okozó, a probléma fő okozójaként jelöli meg. Legyünk azért körültekintőbbek itt, hiszen vannak más ágazatok is, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Sokszor a mezőgazdaság és a gazdák szenvedik meg ezeknek a hatásai. Nem, hogy ők vannak az okozói a problémáknak. Több anyag eh, áll rendelkezése most már, eh, körültekintőek kell legyünk azonban ezeknek az anyagoknak a felhasználásával. Az európai mezőgazdasági termékek és élelmiszer a legbiztonságosabb élelmiszer a világon. És a peszticidek fennmaradó hányada nagyon kicsi az élelmiszerben most is, még nyomokban is alig-alig fordul elő. Ezek is tények, legyünk ezekre is figyelemmel. Köszönöm szépen, biztos úrnak adom meg a szót, Kőetűsz úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselő hölgyek és urak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a mai plenáris ülésen, illetve a peszticidek fenntartató használatáról szóló irányelvről vitázhatunk. Üdvözlöm a saját kezdeményezésű jelentést, amely értékes hozzájárulás a folyamatban lévő munkához, ebben a rendkívül fontos témában. Először is azzal kezdeném, hogy közösek az aggályok, közösek a célok. Meg kell védenünk az állampolgárok egészségét, a környezetet, az állatok egészségét, és ezek a célok közösek az Európai Unióban. Oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan hozzuk létre az élelmiszereinket, és biztosítanunk kell ennek fenntartható felhasználását. Erről szól a mai vita. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az Európai Unió rendelkezik egy átfogó növényvédelmi csomaggal. A hatóanyag először is Európai Uniós szinten ellenőrzés alá kerül, jóvá hagyják, és utána magát a rovarírtószert ö, tagállami szinten is engedélyezni kell. Ez egy nagyon szigorú folyamat, <clears throat> amely jól mutatja, hogy ezeket az anyagokat csak úgy lehet használni, hogy az biztonságos legyen az emberek, az állatok és a növények egészségére. A jelentés azonban rámutat arra, hogy az európai állampolgárok többet akarnak, többet kívánok, kívánnak, és ezért jött létre a mai dokumentum. Nemzeti cselekvési terveket kérünk, és számszerűsített célkitűzéseket, intézkedéseket és ütemtervet kell ebben megfogalmazni. Ennek célja az, hogy megfelelően használjuk a növényvédelmi szereket. A bizottság értékeli ezeket a nemzeti cselekvési terveket, illetve egy összefoglalót készít benyújtja ezt az összefoglalót, vagy benyújtotta 2017-ben az Európai Parlamentnek. Ebben a jelentésben az szerepel, hogy a nemzeti cselekvési tervek óriási lépést jelentenek a peszticidek fenntartható használata irányába, azonban nagyon sok területen jelentős akadályok vannak. Rámutat arra is, hogy a tagállamoknak javítaniuk kell a fellépéseiken konkrét és ér, ér, mérhető célkitűzéseket, mutatókat, indikátorokat kell kialakítaniuk egy hosszú távú stratégia keretében, amely a kockázat csökkentésre irányul. A jelentés arra is rámutat, hogy az integrált ö, növényvédőszer használat ugyan kötelező, de a tagállamok nem hoztak létre konkrét célkitűzéseket, és nem is biztosították ennek az irányelvnek a megvalósítását. Tehát további fellépésre van szükség. Szeretnék mindenkit megnyugtatni arról, hogy nem az lesz a következő lépésem, hogy további kérelmekkel fordulok az európai tagállamokhoz, hanem követelem, hogy ezek az irányelvek megvalósuljanak. A szolgálatai minden egyes tagállammal fölveszik a kapcsolatot, és részletesen rámutatnak a nemzeti cselekvési tervek gyengeségeire követelik azoknak az orvoslását. Ezen kívül a bizottság auditokat hajtott végre a tagállamokban, és ezzel megnézi, hogy megfelelően végrehajtották-e az irányelvet. Egyrészt ez azt a célt szolgálja, hogy a jó gyakorlatot megosszuk egymással a tagállamok között, másrészt viszont, hogyha a tagállam nem felelt meg az irányelven megfogalmazott kötelezettségeknek, akkor ezáltal az audit által a bizottság további lépéseket foganatosíthat. Nagyon örülök annak, hogy a múlt hónapban a tagállamok pozitívan szavaztak arról, hogy a bizottság egy harmonizált kockázat mutató rendszert hozzon létre a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatos kockázatok témájában. És ezt a tanács vizsgálja most, illetve az Európai Parlament. Arra ösztönzöm az önöket, hogy vizsgálják meg ezt az anyagot, és fogadják el. Azt gondolom, hogy az 2019-es esztendő végére közé lehet tenni ezeket az indikátorokat. Ez azonban nem jelenti a folyamat végét, inkább első lépés egy átfogó rendszer kialakítása felé, amely csökkenteni a növényvédő szerekkel kapcsolatos kockázatokat. Az integrált növényvédőszer alkalmazás sarokkő, ahogyan önök is rámutattak erre a jelentésükben. A tagállamok nem hangolták össze az elveket a növényvédelem területén, és nem hoztak létre preskriptív és értékelhető kritériumokat. Nagy örömmel tájékoztatok mindenkit arról, hogy a szolgálataim egy műhelyt, egy workshopot hoznak létre májusban. Eszköztárat kívánunk felállítani, amely segítségével a tagállamok ellenőrzést végezhetnek saját munkájukra vonatkozóan. Célunk a fenntartható mezőgazdaság kialakítása.